Okay, very well then, despite some colleagues from are still here, we Annak ellenére, hogy egy-két kolléga még itt van a másik szakbizottságból, meg kell, hogy kezdjük a munkánkat sajnos, mert nincs idő. A napi rendünk elfogadása az első pontunk. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadtuk. Tényleg csendet kérek. Akinek valami megbeszélni valója van, az legyen szíves a termen kívül, bonyolítsa ezt le.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 Köszöntöm az új kollégánkat, aki a DG Expo-tól érkezett a Környezetvédelmi Bizottság titkárságára, és két kollégánktól pedig elbúcsúzom, akik január 1-től hagyják el a titkárságot, és szeretnék köszönetet mondani nekik a támogatásukért az elmúlt években, és tényleg tiszta szívből sok szerencsét kívánok nekik. Thank you. Uh, on interpretation status, uh, interpretation... Köszönöm. Tolmácsolás 20 nyelven elérhető. Észt, lett, gél kivételével, és lehet, hogy a Dán nyelvi tolmácsolás sem elérhető. De ez nem igaz, Dán tolmácsolás, Dán tolmácsolás van és jegyzik meg a tolmácsok. És most pedig, miután elmondom, hogy az interneten is követhető a szakbizottság ülése, annak ellenére, hogy mindenki eléggé fáradt, már is ugorjunk fejest a napirendünkbe, mert a szavazás folytatódik. Az Európai Unió saját források rendszerének reformjáról fogunk szavazni először. Ivo Belet az előadónk, az egyes kompromisszummal kezdjünk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Hár, hetes módosító mellette ellene tartózkodás ezt elutasítottuk, 9-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hetes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt nem tudom megítélni, ellenőrizzük elektronikusan. Has everybody voted? Really? Really? Has everybody voted? Mindenki szavazott? Nagyszerű, akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk a nyolcas kompromisszumot. Akkor a végszavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. But, uh, close the vote. No, no. Még nem zárom le a szavazást, nyugodtan szavazzanak. Nagyon lassúak. Nem tudnak velem lépést tartani. Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a vélemény előadójának. Ötös napi rendi pont. Hölbényi György véleménye a fehérje növények ösztönzésére irányuló európai stratégia. Kezdjük is. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 31-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 26 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette ellene tart ellene még egyszer, kérem emelje fel a kezét magasra, aki ellene van, tartózkodás nem tudom, ellenőriznem kell ezt. A 40-esről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk a 40-est. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 42-es második része mellette ellene tartózkodásra utasítva, 50 mellette Bocsánat, igaza van, két részben szavazunk az első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 51 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 52 mellette, ellene, tartóz, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 52-est. Opposed? Adopted. Elfogadtuk, 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az 56-ost. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 57 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 58 mellette, elnézést, mert két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 59 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, hát ha akarják, ellenőrizzük a 62-est. Close. Lezárom. Elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodásra utasítva. 61 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 77 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös ellenőrizni akarják a 77-est? Jó, tessék, megnyitom a szavazást. 77. Close. Adopted. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 80-as második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 87 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 88 mellette. Jó, ellenőrizzük a 93-ast, megnyitom. Close. Lezárom. Elutasítottuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás de nem látom a néppárt hogyan szavaz a 88-asról mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 92 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 90 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 91 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96 mellette. Bocsánat, az oka fogyott a 96-os. 94 részenként szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás. Hát ellenőrizzük. Nem emelik fel a kezüket. A 94-es első részét ellenőrizzük. And well, this closed. Lezárom. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 21 mellette. Ellene tartózkodás. Ezt nem látom, úgyhogy a 21-est ellenőrizzük elektronikusan. Ezt megspórolhatnánk magunknak, hogyha felemelnék a kezüket, mert akkor látnám, hogy hogy szavaznak. Lezárom a szavazást, ezt elutasítottuk. A 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63 mellette ellene, tartózkodás. Jó, ellenőrizzük elektronikusan a 63-ast. Closed. Lezárom. Elutasítva. 97 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 99 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 100 mellette ellene ellenőrizzük a százast. Close. Lezárom. Elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 103 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 105 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 106 mellette, ellene, tart... ezt nem látom, ellenőrizzük a 106-ost. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 116-os következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva 114 mellette ellene tartózkodás elutasítva 115 mellette ellene tartózkodás elutasítva 117 mellette ellene tartózkodás elutasítva 118 mellette ellene tartózkodás elfogadva 120 mellette. Ellenőrizni akarják a 118-ast? Jól megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm. 120 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 119 mellette, ellene tartózkodás utasítva, 121 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 122 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a preambulum bekezdések egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette azról nem szavazunk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene, tartózkodás, e- ellenőriznünk kell a hetest. Already told that. Ezt már mondtam. Jack, Thank you so much. You are so helpful from the... Köszönöm, nagyon kedves, hogy a sorok közül is bekiáltják az ellenőrzést. Lezárom. Elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva, kilenc mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor a végszavazás elektronikusan megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és gratulálunk az előadónak, Hölvényi Györgynek, és köszönöm szépen még egyszer, hogy emlékeztettek, hogy ellenőrizzem. So may I ask you those who want to leave us? Szeretnék megkérni mindenkit, aki szeretné elhagyni a termet és ünnepelni bármi legyen is az, ezt gyorsan tegye meg, hogy mi folytathassuk a munkánkat. So, okay. Mindenki figyel. So, okay. Uh, thank you, and we will start... Köszönöm szépen. Rögtön kezdjük is a szavazás utáni munkát a hatos napi rendi pontunkkal. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, a 2018. évi éves növekedési jelentés. Rögtön meg is adom a szót néppárti előadónknak, Meló úr, nagyon jó, ébresztő, kedves Meló úr, az öné a szó. Pa- parancsoljon, kérem a kollégákat, hogy csendesedjenek el, hogy az előadó meg tudja tartani az összefoglaló bevezetőjét. Köszönöm, Köszönöm elnök úr. Az európai szemeszterrel kapcsolatos eszmecsere egy nagy lehetőség, hogy a környezetvédelmi politikákat és a költségvetési politikákat összekapcsoljuk tekintettel a fenntartható fejlődésre, és ez a dokumentum, amelyet kidolgoztam, remélhetőleg egy kiinduló pont lesz, amely alapján dolgozhatunk majd az árnyékjelentéstevőkkel együtt, és olyan aspektusokra helyezzük a hangsúlyt, amelyet relevánsnak tartunk, például a ez, szociális jogok európai pillérében foglalt elvekre építünk. A tagállamok, a szociális partnerek és az európai intézmények együttműködésre, ugye az egészségügy területe, amely önmagában véve is egy értéknek tekinthető, és ezáltal a gazdasági jóléthez és a szociális kohézióhoz is hozzá tudunk járulni. A jelenlegi konjunktúrában ugye megemlítjük a polgári védelmi mechanizmus felülvizsgálatát is, hogy egy saját forrásokból álló tartalékot képezzünk, amelyet nemzeti forrásokkal egészítenénk ki, az európai szintű kollektív válaszadást is javítanunk kell az olyan természeti katasztrófákra, mint az erdőtüzek, de nem csak ezekre itt van például a súlyos asszály, amelyen a déleurópai országok szembesülnek, vagy katasztrofális áradások. Ezek mind azt teszik szükségessé, hogy a párizsi megállapodás aláíró felei teljesítsék az ott foglalt célkitűzéseket a bizottság pedig egy fenntartható fejlesztési stratégiát kell, hogy kidolgozzon, hogy az erdők is jobban megküzdhessenek az éghajlatváltozás következményeivel. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt, nem látok árnyékjelentéstevőt az SND részéről, az ICR e részéről sem. A GUE részéről sincs itt Konyacsna asszony. Hát remek, van-e valaki, aki szeretne hozzászólni a képviselők részéről? Úgyhogy a bizottságnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Remélem, hogy hallanak, mert nem látok mikrofont itt sehol, de lehet, hogy a parlament már annyira modern. Tehát hallanak? Mindenki nyomon követi önt a teremben. Köszöntöm önöket. Én vagyok a tagállamoknak nyújtott támogatásért és végrehajtásért felelős igazgató a Környezetvédelmi Főigazgatóságnál. A bizottság szeretne köszönetet mondani az MV bizottságnak a támogatásáért, illetve azért, mert foglalkoznak ezzel a témával, valamint az éves növekedési felmérés és az európai szemeszter környezetvédelmi vetületével, és azért, mert támogatják a fokozottabb zöldítést. Konkrétan van néhány észrevételünk a jelentés tervezettel kapcsolatban, amelyet most ismertettek. Az egyes bekezdésben a tervezett egy új fejlesztési modellt kér a strukturális reformok és a szelektív beruházások érdekében stratégiai területeken való beruházásokat hangsúlyoz. Emlékeznek, hogy az Európai Bizottság az Európai Szemeszterrel kapcsolatos májusi közleményében kifejtette, hogy a fenntartható fejlesztési célkitűzések most teljesen integrálódtak az európai szemeszterbe. A 2018-as növekedési felmérés sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a fenntartható növekedésre, és leszögezi, hogy az olyan beruházások, amelyek a környezeti fenntarthatóságot ösztönzik, serkenthetik a gazdasági növekedést, és hozzájárulhatnak a nagyobb forrás hatékonysághoz, és a külső költségeket és hatásukat is csökkenthetik egyidejűleg. Az éves növekedési felmérés azt is kifejti, hogy a célzott beruházások, mint például az egészségügy vagy a körforgásos gazdaság területén a, a növekedést és a foglalkoztatást is javíthatják. A hulladékkezelés, a bioüzemanyagok, a biovegyszerek például a konkrét példákhoz tartoznak. Tehát azt szeretnénk kérni az Envi bizottságtól, hogy nyújtson támogatást azáltal, hogy ezekre a területekre is konkrétan kitér. A véleménytervezet 8-as bekezdése felszólítja a bizottságot, hogy egy fenntartható erdőstratégiát dolgozzon ki. A bizottság egyetért a fenntartható erdőgazdálkodás szükségességével, és azzal, hogy az erdőket nem csak ellenállóbbá kell tennünk az éghajlatváltozás hatásaival szemben, de jobban ki kell aknáznunk azon lehetőségeiket is, hogy enyhíthetik az éghajlatváltozás hatásait. A, ez egyébként egyéb stratégiákban is helyet kap, a Natura cselekvési tervben, a biodiverzitási stratégiában, az éghajtváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiában, és számos jogalkotási eszköz, illetve finanszírozási eszköz rendelkezésre áll a támogatás céljából. A vidékfejlesztési finanszírozás is például a jelenlegi kap keretében a közelmúltban, november 23-án tekintettel az európai természeti kockázatokra a bizottság javaslatot tett egy új mentő tartalék létrehozására a polgári védelem terén és a készültséget javítani szeretnénk a polgárvédelmi mechanizmus keretében, és itt különösen az erdőtüzekre összpontosítunk. A komoly kihívás az az, hogy a gyakorlatba is átültessük ezeket a célokat, de egyetértünk az önök felhívásával, hogy egy jobb erdővédelemre, illetve stratégiára van szükségünk. Tehát alapvetően az észrevételeink két rétűek. Egyfelől azt kérnénk az Európai Parlamenttől, az ENVI Bizottságtól, hogy támogassa azt, hogy konkrétabb területeket is beépítsünk a véleménytervezet egyes bekezdésébe. A második megjegyzésünk pedig az erdészettel kapcsolatos javaslataikra vonatkozik, amelyeket örömmel fogadunk. Köszönjük a támogatásukat! Have I seen a, another hand from commission, or I missed... Tudom, hogy a bizottság részéről jelentkezett még valaki, vagy tévedtem? Parancsoljon öné a szó. Very brief comment because... Köszönöm nagyon röviden, mert eh, erről a témáról a kollégám már részletesen beszélt. Köszönöm a szakbizottságnak az eh, egész eh, te szövegezésével foglalkozó részleg nevében a munkát sokat segítettek az eddigi munkában is, és a jövőben is számítani fogunk az észrevételeikre. Köszönöm. Előadó nem akar már beszélni, akkor, ami az ütemezést illeti a módosítók benyújtásának határideje december 13-a, 11 óra, angolul lehet csak módosítót benyújtani. Január 24-25-én lesz előre itt a bizottságban a szavazás, az ECOM-ban pedig február 22-én, ez már persze minden jövő évben lesz. Körülnézek, hogy megérkeztek-e már vendégeink, mert akkor folytathatnánk a munkát a következő napi rendi ponttal. But I have to wait for information if Mr. Razi is here or not. Razi úr itt van-e vajon, vagy nincs? Very well then, um, we can continue with item seven on our agenda. Akkor a hetedik napi rendi pontunkhoz értünk. Éves eszmecsere Guido Rászi úrral, aki a gyógyszerügynökség végrehajtó igazgatója, ügyvezető igazgatója. Az emelval évente tartunk eszmecserét, nagyon örülünk, hogy megint eljött az alkalom, hogy a 2018-as munkaprogramról beszélhetünk a 2017-es évről, illetve a legújabb fejleményekről bizonyos tagállamokban. Sok érdekes hírt hallottunk az önök területéről. Most meg is adnám önnek a szót, Guido. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagy megtiszteltetés, hogy megint itt lehetünk és a legutóbbi évi tevékenységünkről beszámolhatunk. Köszönöm Biljana Bolca asszonynak a jó együttműködést. Több mint egy évnyi óriási bizonytalanság után legalább egy bizonytalanság megszűnt, és végre tudjuk, hogy hová költözünk Amsterdamba. Az EMA áthelyezése és a szabályozási változások nagy terhet jelentettek számunkra. Már most 40 munkatársunk van, aki kizárólag ezzel foglalkozik, és ezért nem tudjuk a szokásos feladataikat kellőképpen ellátni. Emellett csökkentést kellett végrehajtanunk az elmúlt öt évben, annak ellenére, hogy folyamatosan növekedett a munkaterhelésünk is, és a költségvetésünk is. Gondolom senkit nem lep meg tehát, hogyha azt mondom, tevékenységeink nagy részét érintik ezek a felemények. A képzéseinket, az auditjainkat kellett szűkebbre fogni, és későbbre kellett halasztani az informatikai infrastruktúránk aktualizálását, pedig erre már nagyon szükség volna a telematikus projektjeink, a portáljaink bővítésére, hiszen most a, az infrastruktúra fizikai áthelyezésére kell összpontosítanunk. Ami a külső kapcsolatainkat illeti, csökkentenünk kellett a sebességet egy kicsit az adatgyűjtésben, az ajánlásaink ilyen adatokon alapulnak, a találkozóink, konferenciáink száma is csökkent jelentősen, fel kellett, fel kellett függesztenünk terveinket az európai nyilvános portál létrehozására a gyógyszerekkel kapcsolatosan. Van egy ilyen tervünk is. Eddig lehet, hogy senki nem vette észre ezeket a változásokat, mert priorizáltuk a feladatainkat, mert az EMA munkatársai nagyon elkötelezettek a munkaprogram megvalósítása iránt. Viszont készen kell állnunk mindannyiunknak, mert a jövőben lehet, hogy láthatóvá válnak a hiányosságok munkánkban mindezen nehézségek miatt. Ezt szem előtt kell tartani, és pontosan emiatt vagyok idén nagyon elégedett. Mert mindezen nehézségek ellenére sikerült az alap tevékenységünket úgy végezni, hogy olyan minőségen és olyan színvonalon, amit elvárnak tőlünk. Szeretnék néhány további tevékenységről is beszámolni, ezeket is sikerült lezárnunk az átmenet előtt. Például két héttel ezelőtt új a Judra Vigilant rendszerünk elindult, ez egy informatikai rendszer, amely gerincét képezi a jelentéstételnek, amikor a különböző gyógyszerek gyanított mellékhatásairól teszünk jelentést. Ez az új verzió az információkat sokkal könnyebben tudja elemezni. Ez hozzájárul a biztonsághoz Európában. Az első közmeghallgatásunk is megtörtént az EMA-ban. Linda McAvan eh, ott volt ezen a meghatalmazáson, és ő azt mondta, hogy a betegeknek jó platformot adtunk, hogy elmondják a véleményüket. Köszönöm ebben az MV bizottságnak és a szerepét, a közreműködését, hiszen a, köz, a közmeghallgatás szervezésében részt vettek. Egyre több és jobb tényanyagot, adatokat kell gyűjtenünk, hogy az a fejlesztőkkel már a korai szakaszban együtt tudjunk működni, 2017-ben ez az eljárás magában foglalja az betegeket, vizsgáló testületeket és a technológiát vizsgáló testületeket. Mindezek az eredmények azt mutatják, hogy jó helyzetben vagyunk, amikor a 16 hónapos átmeneti időszakot megkezdjük, most fogunk átköltözni tehát Amsterdamba. Az új létesítményünk eh, nagyon jó összekötetéseket tesz lehetővé, és a legtöbb munkatársunk számára nem rossz hír elköltözni. De egy nagy szervezet áthelyezése egy másik országba óriási feladat, még a legjobb körülmények között is. Mindez tovább nehezíti az, hogy nagyon szoros az ütemterv, mivel Londont 2019. május 29-éig el kell hagynunk. Azért én még mindig derülátó vagyok, szerintem sikerülni fog, de sok akadályt kell legyűrnünk. Jelenleg a legsúlyosabb akadály, hogy az amsterdami új épületünk még nem készül el a költözés időpontjára egyeztetünk a holland kormányjal, hogy átmeneti megoldást találjunk, de erre a megoldást nagyon hamar meg kell találnunk, hiszen az átmeneti épület az, ahova majd március végén 2019-ben be kell költöznünk, és nagyon fontos ez az üzletfolytonosság szempontjából. El kell döntenünk, hogy mikor és hogyan költözünk át Amsterdamban. A belső felmérésünk alapján a munkatársaink 80%-a szívesen költözik Amsterdamba. Ez a legpozitívabb forgatókönyv, de a legrosszabb forgatókönyv az, hogy közel 200 embert elveszítünk, minden ötödik munkatársunkat. Ez kihatással lesz a működésünkre. Emellett, és még fontosabb, nem tudjuk, hogy ki az aki költözik velünk, még mindig nem tudjuk, hogy milyen szakértőkre lesz szükségünk, és milyen tudást veszítünk el. Hogyha figyelembe veszük, hogy az EMMA beli munkához milyen szakértelemre van szükség, tudjuk, hogy évek lesz pótolni ezeket az embereket. Gondos tervezése van szükség a szabályozási munkában. Az Egyesült Királyság kilépésével Tudjuk, hogy a munkát a 27 tagállam között kell majd újraosztani. Az elmúlt évben elemzési munkát végeztünk, meghatározva az esetleges tudásbeli igényeket, hiányosságokat, az a tagállamok nagyon proaktívan álltak ehhez hozzá. Vannak olyan tagállamok, amelyek már döntöttek arról, hogy hogyan próbálják betölteni azt az űrt, amit az Egyesült Királyság kilépése hagy maga után. Úgy gondolom, hogy a közös erőfeszítések, az EMA és a tagállamok körül közös erőfeszítései lehetővé teszik majd, hogy az alaptevékenységünk folyamatos maradjon, de azért lesznek olyan területek, amelyeket negatívan érint ez a változás. Megemlítenék néhányat. Az érintettek bevonása, képzések, auditok. Itt vissza kell fognunk magunkat, és le kell, a, le kell lassítanunk például az állatgyógyászati rendelet, az adatvédelmi irányelv, vagy akár az orvosi eszközökre vonatkozó jogszabályok kidolgozását a cselekvési terünk végrehajtása is késedelmet szenved a fejlett terápiák tekintetében, és késedelmet szenved az ombudsmannal való együttműködés, a korai szakaszban való együttműködésre nézve. Ez fontos számunkra, mert mi vagyunk az egyik olyan intézmény, amely az ombudsman szigorú megközelítésében részesül, vagyis hogy meg akarjuk erősíteni az administratív gyakorlatokat. Az ombudsman pozitívan értekelte a munkánkat, de nagyon fontos, hogy a közvélemény bízzon a munkánkban. Hölgyeim és Uraim, elnök úr, zárásként még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az EMA számára kritikus ez az időszak. Az egész 22 éves történetünk talán legkritikusabb időszaka, Amsterdam kiválasztásával számíthatunk arra, hogy nem lesz közegészségügyi válság, és tudjuk folytatni a gyógyszerek nyomon követését, nem lesznek lényeges késedelmek, de ennek ára lesz sok más területen, ahogy említettem, ellensúlyoznunk kell ezeket a plusz erőfeszítéseket. Ezért kéréssel fordulok önökhöz nagy a kihívás előttünk, és csak akkor sikerülhet legyőzni, hogyha önökre is számíthatunk a folyamatos támogatásra. Köszönöm, elnök úr, és kíváncsian várom a kérdéseket. Thank you. Um, now I give the... Köszönöm szépen. Cabezon Ruiz asszonynak adom meg a szót, aki Borzán kapcsolattartónk nevében fog szólni, tessék. Muchas gracias. Köszönöm szépen igazgató úr. Megértem azt, hogy milyen nehézséget jelent egy változás mindig. Amsterdam minden bizonyal tesz egy komoly erőfeszítést annak érdekében, hogy ez a változás megfelelően gyors legyen az Unió egész számára. Bár ami engem illet, én örültem volna, hogyha Barcelona kapja meg a székhelyet, de tisztában vagyok azzal, hogy milyen nehézségeink vannak mostanában, és ezeket azért minden bizonyal meg tudjuk oldani. Ami pedig a konkrét felvetéseket illeti, egyfelől a védő oltásokra szeretnék kitérni, valamint a kutatás ösztönzésére. Az EMA, illetve az Unió az ügynökségen keresztül központi engedélyezéseket ad ki, a, gyakorlatilag az összes speciális gyógyszerre vonatkozóan, és természetesen a generikus gyógyszerekre vonatkozóan is, amelyek ma megnehezítik a tagállamok részéről a hozzáférést, illetve azt, hogy az állampolgárok számára megfelelő visszatérítéseket biztosítsák. Ezek azok a gyógyszerek, amelyek egyre inkább konkréttá válnak, és az Európai Unió támogat egy olyan ösztönzés, ösztönző rendszert, amely kiterjed majd ezekre a gyógyszerekre. Ugyanakkor tekintettel az orvostudomány alakulására, fejlődésére, nyilván nem egyik napról a másikra, de hosszú távon a precíziós orvostudomány változik, illetve a kutatások prioritásai, és éppen ezért ez az ösztönző rendszer, amelyet tudomásom szerint a bizottság felülvizsgál, ez mindenképpen felülvizsgálatra szorul, mert nem tudom, hogy ön anyagi és társadalmi szempontból ezt fenntarthatónak tartja-e. Hiszen itt nem csak azt kell megnéznünk, hogy biztosítani tudjuk-e az összes ösztönzőt, amire olyan nagy szükség van, hanem az is fontos, hogy az állampolgárok számára ezeket a gyógyszereket hozzáférhetővé tegyük. Nem tudom, hogy ön erről hogyan vélekedik. Lehet, hogy nem az összes ösztönzőt kellene biztosítani, fel kellene vetni a piac szerepét ezeknél. Ami ezt a vitát illet, illetve a kutatások ösztönzését, amikor ugye megkérdőjelezzük ezt a rendszert, úgy gondolom, hogy mindenképpen óvatosnak kellene lennünk, mert az antimikrobiális rezisztencia is eltérő, Végeredményben az a kérdésem, hogy a fenntarthatóságot közép és hosszú távon egy ilyen támogatási rendszerrel hogyan értékeli, illetve a piaci kizárólagos árakat hogyan értékeli. Valóban szükségünk van új védőoltásokra, ami azonban engem aggaszt, az az, hogy Európa különböző pontjain milyen védőoltás ellenes kampányok folynak, és emelyek végeredményben a lakosság egy jelentős részét veszélybe sodorják azokat, akik nem rendelkeznek, akik nem részesülnek védőoltásban. És ez a lakosság immunizációját is megkérdőjelezi. Tehát egy átláthatósági kampányról, kampányra van szükség, azzal kapcsolatban, hogy mit jelentenek ezek a védőoltások, főleg azokat, amelyeket megkérdőjeleznek, és úgy gondolom, hogy ezeket, ezekkel a mozgalmakkal mindenképpen foglalkoznunk kell, hiszen ezek hosszú távon az állampolgárokra is negatív hatással vannak. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Most Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm Guido Rázinak is ezt a prezentációt. Én megértem azt, hogy az ügynökség Londonból Amsterdamba való költözése nyilván mindenkit foglalkoztat. Erről már telefonon keresztül is beszéltünk néhány hónapja és a viták során mindig azt az érvet hoztam fel, hogy egy olyan székhelyre van szükség, amely vonzó, ahol adottak a képzett munkatársak, és azért nyilván nem minden székhely lehetséges nincsenek mindenhol magasan képzett munkavállalók, tehát erre, erre szükségünk van. Én megértem azt, hogy a gyógyszerügynökségnél sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogyan lehetne ezt a folyamatot jól lebonyolítani, de engedje meg Rázi úr, hogy ön csak a a költözésről beszélt, azért ez nem elfogadható, hiszen nap mint nap foglalkozunk a parlamentben a Brexit kérdéskörével is, akkor akár azt is megtehetnénk, hogy egész nap a Brexitről beszélünk, de az állampolgárok azért ennél többet várnak el Európától, mint azt, hogy csak a Brexitről és az ezzel összefüggő problémákról beszéljünk. Cselekvőképesek kell, hogy maradjunk, meg kell határoznunk a politikai prioritásokat, és gyakorlatias problémákat kell felajánlanunk. És ugyanezt várom el a gyógyszerügynökségtől és a képviselőktől, képviselőitől is. Kábeszon asszony megemlített bizonyos kérdéseket, amelyek foglalkoztatják a szakbizottságot és a betegeket is. Tehát kérem, hagyja abba azt, hogy állandóan a Brexitről beszél csak. A problémákkal kell megbírkoznunk és volna egy pont, amelyet Cabezon asszony is említett, ezt határozottan támogatnám, és egyértelmű választ várok el öntől. Az antimikrobás rezisztenciára gondolok. Erről több alkalommal beszéltünk már, én is az ön kollégáival, illetve itt a szakbizottságban megvitattuk már ezt. Nem lehet, hogy mindig csak beszélünk, de mégsem cselekszünk. A parlament több alkalommal felszólította már az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy rendszert az új antibiotikumok érdekében. Ez nagyon bonyolult, erre a kérdésre nincs egy egyszerű válasz, de kell egy válasz. Választ kell adnunk. Bármit is teszünk, bárhogyan is szabályozzuk az antibiotikumokat, bármilyen jól vetjük be őket, lesz egy olyan helyzet, és tegnap egy szakértő is ezt mondta, hogy már most vannak pánrezisztens rezisztens kórokozók, és ez a helyzet csak romlik. Öt éve folyik a vita arról, hogy hogyan tudnánk egy olyan rendszert létrehozni, amely által új antibiotikumot lehetne a piacon értékesíteni, amelyeket persze szigorúan szabályoznunk kell. És most nagy rémülettel hallottam. Grosztát asszony és jó magam beszéltünk is Juncker úrral. A bizottságnak úgy tűnik, hogy nincs terve um, arra, hogy nem tervezi azt, hogy jogszabályt terjesszen elő, és aztán még jobban megijedtem, amikor a bizottság azt mondta, hogy jövő év júniusáig már csak jogszabály, jog, jogszabálytervezeteket tesz, és ezt követően nem lesz újabb kezdeményező lépés, ami azt jelenti, hogy a következő három évben nem születik jogszabály arra, hogy orvosoljuk ezt a problémát. Úgyhogy egy egyértelmű választ szeretnék az ügynökségtől. Van három év időnk. Megengedhetjük ezt magunknak, a kórokozók majd három évig várnak, míg, és addig nem ölnek meg embereket? Tehát azt hiszem, hogy törvényes szabályozásra van szükségünk, hogy új antibiotikumok kerüljenek a piacra, és szigorúan szabályoznunk kell őket, nehogy megint széles körű rezisztencia alakuljon ki. Szeretnék egy kicsit gyorsabb tempót, az emberek nap mint nap meghalnak, mi meg, mi meg csak vitázunk, és egyszerűen nem tudunk lépni. Köszönöm szépen, Miriam Dali következik. Köszönöm szépen, megköszönöm a bizottságnak is, és megköszönöm a tájékoztatást, hogy mi történik a költözéssel. Én tudom, hogy ez egy e, nagy feladat, és ezt még inkább megnehezíti az időzítés, ugye, erre a helyszínre, hogy mikor kell ezt lezárni. Tulajdonképpen ki is emelte, hogy lehet, hogy még a fizikai épület sem lesz e, elérhető, Amsterdamban. Remélhetőleg ez ugye akkorra kész lesz, mikorra költözniük kell. Hát az egész ügynökséget átköltöztetni egyáltalán nem nagy feladat, miközben, ne, egyáltalán nem kis feladat, miközben az MR-ra nagyon nagy nyomás nehezedik, és nagyon komoly tennivalói vannak. Ettől függetlenül én szeretném tudni, hogy van-e B-tervük, felkészültek-e arra a lehetőségre, az, arra az eshetőségre, hogy mondjuk ha nem tudják, nem tudnak ebbe az amsterdami épületbe beköltözni, amikor a londoni helyszínt el kell, hogy hagyják, akkor mit eh, terveznek? Ha van erről információjuk, akkor eh, érdekelne. Rendkívül kényes téma ez, és én szeretnék eh, feltenni néhány kérdést önnek. Csatlakoznék a kollégám által elmondottakhoz. A mikrobiális ellenállás egy olyan téma, ami nagyon foglalkoztatja a Környezetvédelmi Szakbizottságot, és komoly aggályokhoz vezet. Szakértőkkel tanácskozzunk, tanácskozunk és tanácskoztunk, akik további információt tudnak nekünk adni erről a problémáról, és hát nyilván, ha statisztikai adatokat megnézi az ember, akkor látja, hogy mennyire elterjedt ez a probléma. Csak az Európai Unióban ez a jelenség másfél milliárd euróba fog eh, kerülni, és természetesen termelékenységi veszteségekhez is vezet. De elég a, megnézni a Világbank adatait is, a Világbank arra figyelmeztet, hogy az ellenálló képesség miatti fertőzések komoly kárt okozhatnak a világgazdaságban. Évente számszerűsíthető hatalmas összegekkel, úgyhogy gondolom, hogy értik, hogy miért foglalkoztatja ez annyira a szakbizottságunkat, és hogy miért készítünk saját kezdeményezésű jelentést a témában az AMR jelenséggel kapcsolatban, tehát ezzel a bakteriális ellenálló képességgel kapcsolatban. És leginkább azt is fontos elmondani, hogy a betegek, az orvosok, az egészségügyi intézmények, itt a szereplők, a betegek nyilván az orvosok, az egészségügyi intézmények felé fordulnak, bennük bíznak, és az antibiotikumoktól várják a jobbulást, de az antibiotikumokkal szemben jelenálló képesség miatt nem olyan jó gondolat ezeknek a folyamatos nagy mennyiségű használata. A klinikai tesztek 2014-ben már szerepeltek a megállapodásban, és még mindig nem tartunk itt. Ha jól értem azért, mert az Európai Gyógyszerügynökségnek először az adatbázisát kell megteremtenie a rendelet ben ez nagyon fontos a kutatáshoz, illetve uh, ahhoz is, hogy az átláthatóság megvalósuljon, és hogy a kísérletek eredményeiről tájékozódhassunk. Úgyhogy érdekel nekem, hogy a rendelet végrehajtásával hol állnak, mi az időbeosztás, mire számíthatunk, és mikor jelenik meg majd, vagy mikor véglegesítik ezt az új adatbázist. És még egy kérdés a bizottság javaslatával kapcsolatban, mint a technológia kiértékelésével kapcsolatban. Én látom az EMA szerepét, értem, hogy vállalhat szerepet az EMA egy ilyen fajta jogszabály végrehajtásában, de érdekelne az önök véleménye is. Önök mit gondolnak, milyen szerepet tudnának vállalni ebben az egészségügyi technológiák kiértékelésében, tehát az önök véleménye szerint milyen szerepük lehetne. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most az EPR képviselet esetében Björn Lemár professzor úrnak adom meg a szót, hogy az észrevételeit megtegye. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy elég szokatlan helyzetbe kerültünk, amióta a brit lakosság úgy döntött, hogy távozik az Egyesült Királyság az Európai Unióból, és ennek eredményeképpen a gyógyszerügynökség Londonból Amsterdamba költözködik. Nagy kihívást jelent ez a dolgozóknak. Véleményem szerint Guido Rázi és kollégái mindentőlük tehetőt megtettek annak érdekében, hogy zökkenőmentesen bonyolódjon le ez a költözés, de gyakorlatilag lehetetlen minden részletre felkészülni, minden apró eshetőségre. Viszont komoly a kihívás, és természetesen a Vigrahajtó bizottság igazgatója, az igazgató tanács tagjai is foglalkoznak ezzel, és jó magam is figyelemmel kísérem a helyzetet, és a azt, hogy ez a munkacsoport hogyan vezényeli le az amsterdami költözködést. Már felvetették egyébként a bakteriális ellenálló képességet, és foglalkoznak ezzel a szakmai témával. Köszönöm szépen, mondja az elnök, kérdezem, hogy a bizottság kíván-e ehhez valamit hozzátenni. Igen, úgyhogy akkor visszadom a bizottságnak a szót. Could reply on some of the points, you know, that the... Szeretnék reagálni néhány felvetésre, de lehet, hogy jó lenne, hogyha inkább Rázi professzor válaszai után tenném ezt meg. No, uh, it is not possible, professor. Nem, sajnos ez itt nem lehet. A professzor úr fogja lezárni a vitát, hogyha nincsen mondani valója, akkor tessék, csak mondja meg. Szeretnék reagálni néhány felvetésre. Különösen az antibiotikum rezisztencia tekintetében biztosítanám a bizottság kedves tagjait, hogy az EMA bizottság, szá- illetve az antibiotikum rezisztencia igenis prioritás a bizottság számára. Van egy cselekvési tervünk is, az egy egészség megközelítés alapján alakítottuk ezt ki, tartalmazza a legtöbb vonatkozó kérdést. Az új antibiotikumokra is vonatkozik ez, és van az EU-ban egy olyan rendszerünk, ami ezeknek a gyógyszereknek a jóvágyására vonatkozik, de az antibiotikumok jellegzetességeire való tekintettel talán új üzleti modellre van szükség, és új üzleti modellen belüli fejlesztésre, és erre vonatkozólag készít a bizottság egy cselekvési tervet. Um, uh... Oké, okay, Péter. Köszönöm. Péter. Ha már van egy kis időnk, akkor szeretném még egyszer pontosítani. Az Európai Bizottság tisztelt képviselői, tisztelt Rázi úr, természetesen olvastuk a cselekvési tervet, és természetesen nagyon nagy figyelemmel követtük az ön által elmondottakat, de egyértelmű, hogy a bizottság bla bla, bla, bizonyos vizsgálatokat hajt végre, de 2018. júniusa előtt ez nem vezet semmilyen javaslat tervezethez, ha csak nem taposnak egy kicsit most a gázra, és egyébként az EMA is ezt kellene, hogy tegye. Az Európai Bizottság bejelentése értelmében, ha június után nem lesz több jogalkotási javaslat, akkor nem lesz erre a problémára már ebben a ciklusban egy jogalkotási javaslatunk, és a következő három évben törvény sem születik, úgyhogy az emberek három évig még három évig meghalnak, azért, mert nem orvosoljuk ezt a problémát. Tehát a cselekvési tervről a hír nem elég, ebbe túl sok a blabla. -bla. A főigazgatóság az egész évek során amióta ugye Andrew a biztos és Jean-Claude Juncker a bizottság elnöke egyetlen javaslattervezetet sem terjesztett elénk bármilyen témában. Az egyetlen, ami most jön, az az, hogy változik az EMA székhelye, beszélhetünk erről még pluszban, de én egy egyértelmű kijelentést várok el ezt most a bizottság tisztviselője nyilván nem tudja bejelenteni, de az EMA-tól és Rázi úrtól ö, szeretném hallani, hogy nincs, év, nincs időnk, három év, hogy megoldjuk ezt a problémát. Éppen ezért jó lenne, hogyha a bizottság még ebben a ciklusban egy javaslatot terjeszten elő, mert a probléma nem teszi lehetővé, hogy még három évig várjunk. Köszönöm, én ugyanazt akartam volna elmondani, most pedig itt az idő, hogy Guido Rázinak adja meg a szót. Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbáltam feljegyezni a kérdések sorát. Egyáltalán nem voltak meglepőek a kérdések és az aggodalmak sem. Én egyetértek velük. Megpróbálok legjobb tudásom szerint válaszolni, illetve megoldásokat felvetni lehetőség szerint. Az EMR-rel kezdeném, az antibiotikum rezisztenciával a felszólalók többség ezt érintette. Ami az AMR-t és a Brexitet illeti, az AMR prioritás. És az utolsó csepp vérünkig kitartunk az üzletfolytonossági tervben emellett, én magam mikrobiológus vagyok képzettségem szerint, ezt háttérként azért elmondanám, tehát nem csak intézményes elkötelezettségünk van, hanem mint korábbi kutató, tudós is elkötelezettség számomra ez a téma. Ami pedig a hivatalos intézkedéseket illeti, vannak olyan intézkedések, amelyek a jelenlegi jogszabályok értelmében hozzánk tartoznak, a mi hatáskörünkbe tartoznak. 2006-2020 ez az időszak az állatgyógyászati területen különös fontosságú volt. Is monitoring the use uh, in Europe and Nyomon kell követni a felhasználást Európában, és ennek a felmérésnek vannak már eredményei. Aztán van egy másik kezdeményezésünk is, elég jól halad. Mint ahogyan elhangzott, többen mondták, nagyon összetett vállalkozás ez, több szintű erőfeszítés, hogy ösztönözzük a kutatást, a termelést, a piaci viszonyokat szabályozzuk. Ezek azok a pontok, ahol mi hatásra lehetünk, vagyis a szabályozás területén, hogy ez elősegítse ezt a folyamatot, és ne akadályként jelentkezzen. Amúgy is szűkösek a lehetőségeink. Folyamatos a kapcsolattartás, az FDA-val és a PMDA-val is felvettük a kapcsolatot a közelmúltban, hogyha bárhonnan jön valamilyen jó döntés, jó ötlet, akkor mi ezt felkaroljuk. És hogyha mi elkezdünk egymás között vitázni, akkor ez további késedelmet okoz, úgyhogy legalábbis fel kell készülnünk erre a folyamatra. Az új klinikai vizsgálatok ezen a területen, ezt tudjuk, kihasználhatják a technológiai lehetőségeket, de mindenképpen szükség van egy adaptívabb megközelítésre, hogy készen álljunk az értékelésre, és segíteni is tudjunk ebbe. Time is another way to uh, foster and to promote and to uh, uh, assist. Ez egy másik módja annak, hogy új vezető tudományos eredményeket hagyunk érvényesülni az elmer területén. Folyamatos a kapcsolattartás, mint említettem, az EMA a v, egyik alkalmazottja a WHO-nál is szerepet vállalt ebben a projektben. Egyfajta tudás, transfer is megjelenik itt. Az EMA iránymutatásai Dalli asszony kérdezett erre rá, a gyógyszert felírók számára, az állatorvosok számára. Ez a tagállamok hatáskörébe is tartozik, és az orvosokéba, de amit mi tehetünk ezen a területen, azt megtesszük. Folyamatosan frissítjük a kommunikációt, és erőltetjük a kommunikációt, hogy jobban használják ezeket a gyógyszereket. Az, hogy most ez három hónap múlva lesz, vagy három év múlva, nehezen előre látható. Nincsen további információm a WHO vagy az OECD hivatalnokai részéről. Az EMMAN belül ez a munka halad, nem lépünk vissza, nem állunk meg, nem is szabad vesztegetni az időt, de nem tudok határidőt mondani. Sajnos ennyi ismerettel én sem rendelkezem, hogy ezt meg tudjam mondani. Tudom, hogy van egy olyan kulcskérdés, hogy hogyan tudjuk az oltás, AMR kutatást folytatni összességében, illetve magasak az árak, ezzel is foglalkozni kell meghaladja ez a mi közvetlen hatáskörünket, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy hozzájáruljunk a helyzet javításához a magunk mozgásterében. Időközben a precíziós gyógyszerek, személyre szabott gyógyszerek fejlesztése is halad. Két szinten foglalkozunk ezzel, megpróbálunk több információt beszerezni a kibocsátás időszakáról. Szeretnénk elősegíteni a nyilvántartások, regiszterek felhasználását, hogy megfelelő adatok álljanak valós adatok rendelkezésre az ilyen gyógyszerekkel kapcsolatosan, ez az alapfeltétele a feltételes engedélyezésnek, de tudjuk, hogyha az árazási modell nem változik, akkor a mi munkánk is ködé válik. Pricing modeling will not be developed ha nem fejlődik tovább az árazási modell. Uh, uh, aspect HDA engagement, uh, as I said in my Ami a másik említett témát illeti a közös információk, tanácsadásoknak az előnyét mi élvezzük, mert amikor az asztalhoz leérünk, leülünk, majdnem mindenben különböző a véleményünk, amikor az asztaltól felállunk, akkor 60-70 százalékos az egyetértés, de azért ez jó kezdet, nem minden, de valami. Ami a HDMP-t illeti, a legtöbb adat nálunk van, és az adatfelhasználást hatékonyá kell tenni, gyorsítani kell, és párhuzamosan kell folytatni titkok nélkül. Hogyha az a HDM szervek velünk vannak a folyamat kezdetétől, akkor nem 5-10 év múlva tudjuk meg, hogy milyen, milyen bizonyítékokra lett volna még szükség. Nyitottak vagyunk, a bizottsággal együtt haladunk, és szeretnénk, ha ez megtörténne, de nem akarunk a szerepünkön változtatni, vagy a működési területünkön, az kockázatokon nem szeretnénk változtatni, de már a kialakítás, a tervezés elején kell foglalkozni a gyógyszer előnyeivel, ez mindenkinek az előnyére szolgálna az a gyártók, a betegek és a fenntarthatóság céljait is szolgálná ez. Így látom ezt, Én így látom ennek a területnek a szabályozását. Nem tudom, hogy reagáltam-e mindenre, lehet, hogy többre számítottak, lehet, hogy valami elkerült a figyelmemet, leme, szeretném megköszönni a folyamatos támogatást, akár az építő kritikával is, amit az irányított testületben elmondanak, ez sokat segít nekünk, hiszen mindig vannak megoldások, Tudom, hogy az EMA munkáját önök nagyra becsülik. Az épületről, igen. Még jó, hogy itt van a memória kiterjesztése. Ami az épületeket illeti, Amsterdamban új, épít, új épület készül. Ez, ennek a tervezése áprilisban zárul le, ha jól tudom illetve maga az épület 2019 áprilisára készül el az egyik épületrész. Az egész 2019 novemberére áll majd rendelkezésre, ha nem tévedek. Tehát először átmeneti épületben szállásolnak el minket. Ezen két csapatunk is dolgozik, az egyik folyamatosan Amsterdamban van, a másik pedig az Elmánnál. Tudjuk, hogy a következő igazgató tanácsi ülésen jövő szerdán már meg lesz az első hivatalos lépés ebbe az irányba. A B-tervünk is megvan, de egyébként még Z-tervünk is van. A következő lépések csak akkor kezdődhetnek el, hogyha az első terv nem kivitelezhető, vagy nem egyértelmű, és az első lépésben nem tudunk egyetértésre jutni. Ennyit tudok jelenleg csak mondani. Valamit kihagytam? Megint a, e a memória kiterjesztésemhez fordulok. Igen, a szabályozási idő gyorsítása. Egyelőre nincsen új menetrendünk, nem más a menetrendünk, mint amit júniusban bemutattunk. Folyamatos a monitoring. Egyébként támogat ebben minket folyamatosan a bizottság. És most egy olyan szakaszba léptünk, amikor is ezeknek az adatbázisoknak az összeállítása megkezdődött. Ez egy komplex feladat, vagyis a felhasználói tesztelésre is szükség lesz, és akkor ezt figyelembe kell venni, hogy ez az leggigantikusabb workflow, amit valaha terveztek. Nagyon sok szabályzatot kell tartalmaznia, illetve rendeletet, az átláthatósági rendeletet, az adatvédelmi rendeletet, illetve a kereskedelmi titoktartás elemeit. Ehhez következetességre van szükség, hiszen a funkcionalitásokat is tiszteletben kell tartani, ráadásul 28 rendszernek kell ezzel interakcióba kerülni. Most a felhasználói tesztelés szakaszában vagyunk, lehet, hogy lesznek hibák, olyan funkcionalitások, amelyek nem teljesek, vagy nem jól működnek még a tagállamok megelégedésére, és ráadásul a 27 tagállamnak lehet, hogy más és más is lesz az elvárása. Emellett még az is lehet, hogy időre elkészülünk, minden esetre derülátóak vagyunk, ilyen a természetünk. Hogyha még elindul is a rendszer, lehet, hogy sok tagállam nem áll készen a bekapcsolódásra, mert bizonyos döntéseket meg kell hozni, és sokan ezt nem hozták, még meg lehet, hogy a döntéseik nem kompatibilisek a workflow-val. Tehát regionális, nemzeti szinten különböző döntéseket kell meghozni. Nem arról van szó, hogy ezt megpróbáljuk kivárni, mindent megteszünk. Én arra számítok, hogy ha a rendszertesztelés megtörtént, akkor lesznek többletkövetelmények, követelmények, Nyilván ez nem lehetetlen kihívás. Az a menetrendünk nem változott, mi arra számítunk, hogy a következő hetekben, vagy az jövő év elején pontosítani tudjuk a menetrendet. Remélem semmiről nem feledkeztem meg. Köszönöm, professzor úr. Annyit mondhatok, hogy nagyon sok sikert és szerencsét kívánunk, és mivel nincsen egyéb napi rendi pontunk, azt kell bejelentenem, hogy január 14-én lesz a következő ülésünk itt Brüsszelben. Köszönöm mindenkinek, hogy itt voltak.